It's 10.30 and we need to start. Today we are going to be very busy because we, as you remember we decided to squeeze... Nos, akkor úgy döntöttünk, hogy mindent egy napba sűrítünk, hogy holnapnak kelljen dolgoznunk. Először is a napirend tervezett elfogadása, amit mindenki megkapott. Elfogadható, igen, rendben, nagyon szépen köszönöm, és akkor lenne néhány bejelenteni valom. Ma közös ülésünk lesz az AFKO-val, úgyhogy pontosan 11.54-kor befejezem ezt. 11.45-kor befejezem ezt az ülést, hogy föl tudjunk készülni. Sajnálatos módon az AFKO ülés itt van ebben az épületben, úgyhogy csak föl kell menni, az ötödik emeletre, és időben kezdhetjük ezt az ülést. Úgyhogy vigyázunk az időre. Szeretek tájékoztatni mindenkit, hogy Ina Szokolszka, adminisztrátorunk, a Policy Department C-ben fog dolgozni, július 16-tól. Ina, itt van? Itt van Ina. Ina, köszönjük a munkáját. And we do wish you, Ina, a very... És Ina, nagyon sok szerencsét kívánunk, és köszönjük a kitűnő titkársági munkáját. Biztos vagyok benne, hogy látni fogjuk, nem kerül olyan messze. Sokszor megtörténik, hogy a volt adminisztrátorok néha visszalátogatnak, úgyhogy szívesen látjuk bármikor. És persze, a május 16-ai jegyzőkönyvet jóvá kell hagyatnom. Össz, jóvá tudjuk-e hagyni? Igen. Egyéb pontok. Senki nem kér szót. Akkor szavazzunk. Eleonora szót kért. Eleonora, tessék. Igen. Elnökasszony, valóban nagyon rövid leszek. Az Európai Ombudsman költségvetésének megnövelése azt a célt szolgálja, hogy elősegítsük a szerepének betöltését, amely az állampolgárok jogaihoz kapcsolódik, illetve az EU helyes ügykezeléséhez. A költségvetést megemelték, de Azért, mert emelkedett az ombudsmannak a munkája is, és nagyon sok panasz érkezett, hogy 2018-hoz képest, hogy 2018-ra, hogy megnőtt a munka. Az ombudsmant bevonják a zaklatási kérdések megoldásba, a belső problémákra való felhívás ügyeinek megoldásába. Az ombudsman ezért azt kérte a bizottságtól, hogy a 2018-as költségvetését emeljék meg, de akkor csak néhány kérését fogadták el. Most a javaslatok azt írozzák meg, hogy az ombudsman hivatala több alkalmazottat kapjon, hogy segíthessék a munkáját. Ez azt jelenteni, hogy az állampolgárok jogait jobban védjük. Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk. Szerintem elektronikusan szavazzunk. Mert mindenki magával hozta a kártyáját. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most pedig az első petíció 586. A galíciai hulladékkezelő üzem állítólagos EU-s jog megsértéséről. Nincs itt a kérelmező, de van két dokumentumunk. A gallego nyelven írottak, nem spanyolul, de kicsit ez komplikáltát tette a helyzetet. Megadom a bizottságnak a szót Díaz del Castillo úrnak. Thank you, Chair. Good morning, everyone. Um, on this... Köszönöm, elnök asszony, és jó napot kívánok mindenkinek. Ezzel a petícióval kapcsolatban az alábbiakat szeretném elmondani. Az ezelőtti közleményeiben a bizottság foglalkozott a 2010-2020 közötti időszakkal a galiciai hulladékkezelés tekintetében. Ezt 2011. januárjában fogadtuk el, és ez megfelelőnek találta a hulladék keretirányelvhez képest. Számos olyan eszköz létezik, amelyel elérik a kitűzött célokat, és részletes információt szolgáltatnak az alokált felelősségi körökről és releváns cselekvésekről. Ezen kívül teljes információt kaptunk az új hulladékgyűjtési és kezelési rendszerekről. ...2009-ben 53% volt a lerakott hulladék aránya, és 10% volt mindössze az újrahasznosítási arány, ez 2009-ben volt tehát. A bizottság szolgálatai arra számítanak, hogy a regionális hatóságok meg fogják kezdeni, hogyha eddig nem tették, eh, az értékelését eh, annak, hogy mire lenne szükség. Ennek az az oka, hogy nem régiben az uniós eh, hulladékkal foglalkozó jogszabályt módosították, és magasabb újrahasznosítási célokat vezettek be, illetve egy csökkentési célt a lerakott hulladék tekintetében. És ezen kívül még a biológiai hulladékot is külön kell gyűjteni, ezek tehát mind a kritériumok között szerepelnek. 2020 közepére arra számítunk, hogy nem csak Galícia esetében, hanem minden tagállamnál értékelni fogjuk a jobb hulladékkezelési terveket. Szeretném emlékeztetni a szakbizottságot arra, hogy amikor a célokról beszélünk, ezek nemzeteken és nem régiókon alapulnak. Annak ellenére, hogy arra számítunk, hogy a spanyol régiók, illetve Európa más régiói is hozzá fognak járulni ezeknek a terveknek a megvalósulásához. Ezen kívül a bizottság nem avatkozhat be a hulladékgazdálkodási modellekbe, mivel ezt a kompetens regionális hatóságokra bízták végül pedig a következő finanszírozási időszakban, ami 2021-ben fog kezdődni, például a kohéziós alapok időszakában, a bizottság nem fog társfinanszírozni hulladékkezelési intézményeket, mint például a mechanikus hulladékkezelők, a hulladékégetők, illetve a lerakók. Nem tagadjuk azt, hogy Galíciában nagy fejlődésre lenne szükség, annak érdekében, hogy többet hasznosítsanak újra és kevesebbet rakjanak le. Különösen az újrahasznosítás esetében van egy 50%-os cél, amit el kellene érni 2020-ra, és 2016-ban Spanyolországban az arány 30% volt. Tehát úgy gondoljuk, hogy előfordulhat, hogy Spanyolország 2020-ra nem fogja elérni a kitűzött célt. És ezért elindítottuk a korai riasztó mechanizmust, ami az egyik új vívmánya a hulladékkeret irányelvnek. Ez arról szól, hogy az illetékes hatóságokkal találkozunk, ami már meg is történt idén tavasszal, és olyan fellépéseket, intézkedéseket tervezünk a következő két évre, amelyek révén közeledhet Spanyolország ehhez a célhoz, és mindezt időben teheti meg egy úti tervet is meghatároztunk Spanyolország számára, és számos intézkedés szerepel ebben, most nem fogok belemenni a részletekbe, mert nincs elég időnk. De összességében a meglévő hulladékkezelési tervek Galíciában megfelelnek az uniós jogszabályoknak. És arra számítunk, hogy ezt a tervet hamarosan értékelni fogjuk, és készen állunk arra, hogy amint eljut hozzánk ez az új terv, azt megvizsgáljuk, értékeljük. Nagyon jó, köszönöm szépen. Most pedig a képviselők következnek, és mindenki kérem, hogy tartsa be a másfél perces keretet. Szenta Rodriguez asszony az első. Mikrofont kérünk szépen a beszélőnek. Okay, so the floor go- Rendben, akkor öné a szó, ha szeretné. Igen, köszönöm, elnök asszony. Az első szavaim a tolmácsokhoz szólnak. Van itt egy vigói tolmács. A sztrájkjukra szeretnék megemlékezni. A Gallego hulladékégető ellenes platform 2013-ban jött létre, és ezzel a kérelemmel kapcsolatban szerettem volna hozzászólni. Először is azért, mert én kapcsolatban voltam eh, a képviselőkkel, és eh, a zöldek eh, részéről kértük, hogy ezt a petíciót vitassuk meg. Sajnos a galíciai környezetvédelmi Egyesület képviselői most nem tudtak jelen lenni. A saját kompetenciájukba kellene utalni ezt a kérdést, és ez nem történik meg. És a hulladék keret irányelvvel összhangban ez a régió nem tartja tiszteletben a hulladék hierarchiát, és hulladék égetőket alkalmaz olyan rendszerek fejlődéséhez kellene hozzájárulni, ami segíti az erőforrások jobb energetikai kezelését a hulladékok esetében. Most pedig eh, az történik, hogy vagy elégetjük őket, vagy eh, elássuk. Eh, nyolc év hallgatás után most 2015-ben és 2016-ban végre kikerült egy jelentés, és az eredmények borzasztóak. 2015-ben 3,2 tonna fejenként a hulladék mennyisége. És az újrahasznosítás alacsony aránya azt mutatja, hogy a galiciai kormány nem felel meg a kitűzött céloknak. Másfél percet adtam önnek, de én négy évet vártam erre a petícióra, mert kérem, hogy adjon nekem egy kis időt a petíciót benyújtók nevében. Nem adhatok önnek szót a kérelmezők nevében, mert ő nem képviseli őket. Én szeretném meghallgatni a többi kollégát, és ők is szót kértek. Én ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok, és felelős vagyok azért, hogy bevezessem ezt a témát. De vannak más képviselők is, akik szeretnének hozzászólni. Preda úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden fogok hozzászólni. A bizottság már 2015. júliusában, tehát három évvel ezelőtt elmondta, és ezt az álláspontját most is megismételte, tehát a célokat el kell érni nemzeti szinten és nem regionális szinten. A bizottság nem illetékes a hulladék gazdálkodási modellel kapcsolatban, ezért azt javasoljuk, hogy ezt a petíciót zárjuk le. Tudom, hogy egyes kollégák itt kampányolni szeretnének, de ez nem a petíciós szakbizottság területe, ez itt nem a választási kampányról szól. Köszönjük szépen, végül pedig Szenta Rodríguez asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is úgy gondolom, hogy teljesen nem helyén való az, hogy választási kampányjal vádolnak minket, amikor egy olyan komoly problémáról van szó, mint a galiciai hulladékkezelés. Másodszor pedig azt szerettem volna elmondani, hogy a centralizált hulladékkezelés, amelyet jelenleg alkalmaznak, az teljesen hatástalan, és ezt meg kell változtatni. A szogam a 72 millió eurót kapott, amikor részvénytársaságá alakult, és Galícia 51%-ban birtokolja, a Fenóza nevű gázcég pedig 49%-ban. Meg kellene szüntetni az illegális hulladék lerakókat. És mi a valóság jelenleg? a szogasza hatalmas mennyiségben rak le hulladékot, amely szennyezi a földet és a vizeket, és egyáltalán nem végeznek hulladék újrahasznosítást. Ezt a fotót nemrég készítették, látható, hogy naponta érkeznek teherautók, és több tonna hulladékot raknak le, anélkül, hogy ezeket szétválogatnák. A szogama ezen kívül terjeszkedési tervekkel is rendelkezik, és ez a környéken nagyon fontos szerepet betöltő mezőgazdasági tevékenységet is veszélyeztetni. Az Európai Bizottságnak lépnie kellene, mert ha nemzeti szinten megfelel a hulladékügyi jogszabályoknak az ország, akkor, akkor is régiós szinten ez nem történik meg. Meg kell fékezni azokat a projekteket, amelyek körforgásos gazdasággal kampányolnak, de valójában hulladéklerakókat teszik az, az elhanyagolt területeket. Köszönjük, most a rossz következik. Köszönöm. Az információ, melyet megkaptunk, összhangban áll azzal, amit a bizottság mondott. Először is a néppárti kolléganőnek azt szeretném mondani, hogy először is a hulladék égetési és tűzvédelmi eljárásoknak teljesen megfelel, és az európai irányelveket is betartja ez a cég. Ezen kívül a hulladék hierarchiát be kellene tartani, ami a hulladékok megelőzésével kezdődik. És ezen kívül az újrahasznosításra, újrafelhasználásra is fel kell készíteni a hulladékokat, és azt az ervet is be kell tartani, hogy a szennyező fizet. A Szogama egy olyan energetikai cég, amely betartja az érvényben lévő jogszabályokat, és ezért egyértelmű, hogy a kibocsátás szintje jóval a jogszabályban meghatározott határértékek alatt marad. Ezért azzal összhangban, amit Preda úr mondott, egyetértek azzal, hogy minden európai irányelvet betart ez a cég, és ez kívül esik azokon a kereteken, amennyiben mi kompetensek vagyunk. Az energiahatékonyságról szóló irányelv hatodik cikkét is betartja a cég, és a bizottság véleményével összhangban mi is azt szeretnénk, hogy zárjuk le ezt a petíciót, mert ez egy olyan csata, amely a galiciai régióban zajlik, de ezt nem érdemes ide hozni, hogy beszéljünk erről, mert ez egyáltalán nem a mi hatáskörünk, ugyanis itt minden jogszabályt betartanak. Miranda asszony 30 másodpercet kap. A galíciai hulladékgazdálkodási terv nem felel meg az energiahatékonysági feltételeknek, ezért hogyha ha elégetjük a hulladékot, és ez az európai szabályoknak megfelel, akkor ez tévedés, mert ezzel üvegházhatású gázok termelődnek, és ez mennyiségben is számszerűsíthető. Az információ rendelkezésére áll a bizottságnak is, és 2016-ban már látható volt, hogy nem megfelelőek az értékek, és sajnálatos módon 2015-ben még mindig ott tartunk, ezért fontos, hogy a petíció nyitva maradjon, és értékeljük, hogy 2016 és 2018 között milyen fejlemények történtek. És nincs értelme, hogy betartsuk a hatáskörünket. Az én hazám az nem egy régió. Köszönjük szépen! Látom, hogy eltérnek a vélemények az a kapcsolatban, hogy mit tegyünk ezzel a petícióval. Egyesek szeretnék lezárni, mások szeretnék nyitva hagyni. Itt van a határozatképes tömeg, tehát szavazni fogunk. Ki szeretné, ha nyitva maradna a petíció? A GUE és a zöldek. És ki szeretné, hogyha lezárnánk a petíciót? A néppárt? Mindenkinek fel kell emelni a kezét egyesével. Még egyszer, tehát ki szeretné, ha nyitva maradna a petíció? Nem kell elektronikusan, tehát ez négy. És ki szeretné, hogyha lezárnánk a petíciót? Öt. És ki tartózkodik? Kettő. Három tartózkodás. És öt a lezárás mellett ez nagyon szoros, de ez egy demokratikus választás volt, lezárjuk a petíciót. A következő témára lépünk, ahol a kérelmező nincs itt, ezért a 9. napi rendi pontra térünk át, ami a 803-as számú petíció. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy mind dolgozunk éppen, We are too. Határozott képesek vagyunk, elegen vagyunk, pontosan 12-en. Tehát akkor a 803-as petíció következik. Mindenkit megkérek, hogy viselkedjen felnőtt módjára. on this petition. Point of order. Then it... Ha ügyrendi kérdésről van szó, akkor annak ügyrendi kérdésnek kell lennie. Milyen szabály értelmében kér most szót? Rendben parancsoljon, de gyorsan. Azt gondolom, hogy négy-öt évet vártak a kérelmezők arra, hogy ezzel a petícióval foglalkozzunk. Igen, négy évet. Választ kell kapniuk és egy új elemet vezettek be ebbe a petícióba, 2016 után egy új jelentést kellene készíteni. Ez nem ügyrendi kérdés, mondja az elnök asszony. Miranda asszony, ez nem egy ügyrendi kérdés. Elnézést kérek, megtörténik, a demokrácia szabályai azok, hogy időnként veszítünk, időnként nyerünk, és joga van csalódottnak lenni, amikor veszít. De hát erről szól a demokrácia. Most a 803-as petíció következik, ami a 9-es napi rendi pont. Az új bulgár hulladékgazdálkodási törvény és az ehhez kapcsolódóan az Európai Unió e területen hatályos jogi aktusainak megsértéséről. A kérelmező nincs itt, de a bizottság itt van, ezért meg is adom nekik rögtön a szót. A nyolcas napirendi pontot később tárgyaljuk, mert még nem érkezett meg a petíció benyújtója. Tehát a bizottság következik, és kérem, hogy szóljon hozzá. Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. А, по времето, когато е подаден... Jó napot kívánok, elnök asszony! Amikor ezt a petíciót először benyújtották Bulgáriában, akkor ott éppen egy új hulladékgazdálkodási törvényt fogadtak el. Ez 2012. júliusában lépett hatályba, és azóta számos alkalommal módosították. És így került összhangba a hulladékgazdálkodási keret irányelvvel. Mivel az irányelv megfelelő átültetése az egyik prioritásunk. Az új törvényt rögtön értékeltük abból a szempontból, hogy ez megfelele a keretirányelvnek. Volt néhány probléma, de a gyümölcsöző párbeszédnek köszönhetően a nemzeti törvényt módosították, és összhangba hozták az irányelvvel. Ezzel az irányelv megfelelő átültetése a bolgár jogban megvalósult, és a bizottság ezért zárta le az eljárást ezzel kapcsolatban tavaly októberben. Senki sem szeretne hozzászólni? Malinov úr? Csak azért szólok hozzá, hogy megerősítsem, hogy ez valóban így van. A petíció 2011-ből származik, úgy gondolom, hogy betöltötte a pozitív szerepét, és csak a jegyzőkönyv kedvéért azt javaslom, hogy a bolgár petíciót zárjuk lesz, most teszem meg először. Köszönöm szépen, és én is azt gondolom, hogy ezt így kellene kezelnünk. Figyelembe vettük azt a nagyon jelentős és magas színvonalú munkát, amelyet a bizottság ezzel kapcsolatban végzett. Ez ahhoz vezetett, hogy releváns módosítások történtek a bolgár törvényben és az uniós projektet pedig 2017-ben lezárták. Tehát azt hiszem, hogy ideje, hogy lezárjuk ezt a petíciót, és nagyon jó érzés ezt megtenni. Megtehetjük ezt? Mindenki egyetért? Jó, köszönöm. Most már itt van a nyolcadik napi rendi pont benyújtója? Nincs. Akkor a 10-es számú, 1408-as számú petícióra térünk át. a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal való megfelelés és a hulladék lerakók tervezése Montanában, Bulgáriában. Antoneta Rizoveta Kalap is asszony, öné a szó. Тази petícia ima tri твърдения. Първото е свързано... Három állítást található ebben a petícióban. Először is a szemétlerakó kezelésére vonatkozik Montanában. A bizottság szolgálata megvizsgálta ezt a kérdést, és semmiféle törvénysértést nem állapított meg, ezért zárták le ezt a részt. Van egy második állítás is a petícióban, ez az eljárásra vonatkozik, amelyet a Nemzeti ö, Igazságszolgáltató és ö, jogalkotó hatóságok követtek. A bizottságnak nincs kompetenciája ezen a téren. A harmadik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szól. A bizottság megvizsgálta a lehetséges jogsértéseket azzal kapcsolatban, hogy hozzáférhetnek-e igazságszolgáltatáshoz, ami az általános terveket illeti, a részleteket, És a konklúzió az, hogy ha van törvénysértés, akkor a bizottság beindítja az erre vonatkozó eljárást. De meg kell mondanom, hogy nem közvetlenül kapcsolódott ez a nyomozás ehhez a petícióhoz, általánosabb területeket fedett le. Parancsoljanak kollégák, Malinov úr. Köszönöm. Szeretném a figyelmüket arra tényre felhívni, hogy az Ekoklasznoszt mozgalom a petíció benyújtója, amely talán az első környezetvédelmi ö, mozgalom ö, Bulgáriában ö, a rendszerváltás előtt, a kommunizmus vége előtt született és már bebizonyították, hogy mennyire megbízhatóak, rendkívül aktívak, és fair módon járnak el. Felvettem a kapcsolatot velük, és felhívtam a figyelmét, figyelmüket arra a tényre, amelyet a bizottság képviselője állított, de határozott választ kaptam, mondván, hogy még mindig nincs hozzáférésük, és nem a törvényeknek megfelelően járnak el velük. Annak megfelelően, amelyet a bolgár hatóságok nagyon régen elfogadtak. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy a petíció benyújtója túlságosan koros, és esetleg dialógust lehetne folytatni, hogy egyfajta kompromisszumot eh, tudjunk kialakítani. Hagyjuk talán nyitva meghatározott időre, hogy új információval egészíthesse ki. Nem tudom, hogy három vagy hat hónap lehet ez. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor le kellene zárnunk ezt a petíciót. Úgy gondolom, jó lenne levelet küldeni a környezetvédelmi és vízgazdálkodási regionális illetékes hatóságnak Bulgáriában, tájékoztatván őket arról, hogy a bolgár állampolgárok panaszt emeltek, hogy nem jutnak igazságszolgáltatáshoz. És ha ez így van, egyre nagyobb a gyanú alap, ha ez így van, akkor a minisztérium megfelelő osztályára, küldenénk, és hogyha újabb tények nem születnek, akkor zárjuk le. Azt gondolom, hat hónap ez elfogadható idő lenne erre, hogyha elfogadják ezt a javaslatot. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A következőt kellene tennünk. Marinov úr, nagyon szeretem önt, de hogy nyitva tartsuk és olyan hosszú időt várjunk az EU-s még folyó nyomozásról, mert ez még mindig folyik, ezért nem lehet bezárnunk, úgyhogy nyitva kell tennünk, és követnünk kell a tényeket. A regionális hatóságokhoz levelet küldhetünk, rámutatva arra, hogy nem a bizottság követi ezt nyomon, hanem itt előttünk is itt van ez a petíció, és gondosan követjük a fejleményeket, ha ez így jó. Úgy látom, senki nem tiltakozik, akkor rendben. És a nyolcas ponthoz még mindig nincs senki, aki a petíciót benyújtotta? we are ending up in a very difficult situation at the Nagyon nehéz a helyzetünk pillanatnyilag, mert a nyolcas pont román petíció valószínűleg eltévedt Brüsszelben, vagy valami történhetett a petíció benyújtójával, nem az épületben tévedt el, hanem valahol Brüsszelben az utcán vagy úgy döntött, hogy visszautazik. Egyszerűen nem tudjuk, mert nem veszi fel a telefont. Ez teljes rejtély. Ennyit a 8-as pontról. Ami a következő pontot illeti, ez nem más, mint a 11-es, a 1569-es számú petíció. Mója asszony petíciójáról van szó, aki még mi szintén nem érkezett meg, úgyhogy mit tegyünk? van-e valakinek valami olyan témája, ami közérdekű, nincs, akkor tartsunk 5-10 perc szünetet. Azt javaslom. 10 percet, és majd meglátjuk, hogy mi történik. Úgyhogy 11 óra 15-kor folytatjuk. Föl lehet hívni mindenkinek az édesanyját, nyilván örülni fog neki, mert mindig örülnek az anyukák, hogyha gyerekek fölhívják őket, vagy a gyerekeiket. Vagy kávézhatnak is. Akkor 11-15-kor találkozunk, abban a reményben, hogy addigra ideérnek a petíciót benyújtók.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 solution, si, faire ça. La personne reste jusqu'à cet après-midi et la commission peut partir. Oui, ça, <laughs> bon, c'est we'll be tight here. <laughs> You will be tight here for, for some time. <laughs> Ah, yeah. you found the place, no problem? Yeah, I wondered a bit. Uh, I always try.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 Hogyan? Now we can restart the meeting. Akkor folytathatjuk az ülést. Azt hiszem, most már néhány másodperc van, mindenki meg lesz. Köszönöm azoknak a képviselőknek, akik ilyen gyorsan visszajöttek, és elnézést kérek, hogy ez így alakult. Azt tudom, hogy Jolanda Moya asszony itt van, úgyhogy nagy örömmel üdvözlöm Önt a petíciós bizottságban, a 1569-es petíció témájában. Luxemburg városa egy szennyezett területtel kapcsolatos tervei, terveit illetően. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Üdvözlöm Önt, asszonyom, üdvözlöm Önöket. Két éve született ez a petíció, és el kell mondanom, hogy rendkívül veszélyes lépések történtek ebben a témában. Kellene tudni, hogy az eddigi munkálatoknak milyen hatása van, nagyon sokat segítene, hogyha külső független szakértői vélemény születne. Szeretnénk biztosak abban, hogy az ottani lakók egészségével minden pillanatban a luxemburgi kormány érdeklődése középpontjába kerülne, ezt majd megértik. Luxemburgban az állampolgártársai megészségéről van szó, még akkor is, hogyha októberben 2017 ö, októberében e, helyhatósági választásokat követően született egy kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy átlátható lesz a helyzet. Elmondanám, hogy mi történt. 2015-ben azt tapasztaltuk, hogy volt egy építkezési projekt, amit jóvá hagytak a nyári időszakban. Ez a mi ö, lakókörzetünket érintette, főleg egy olyan ipari területet, amely 2,59 hektáros területen terül el. Rendkívül szennyezett területről van szó, lin, tetraklorétilin és toluen anyagok szivárognak itt, rendkívül mérgezőek és rákeltőek nagyon könnyen elpárolognak ugyanis, szóval hőmérsékleten bár folyékonyak a levegőbe. De bekerülhetnek a vízbe, a víz a különböző ivóvízrendszerekbe, rendszerekbe, ez azt jelenti, hogy beszívjuk, megisszuk, és ezen kívül megtalálható egy épület falaiban, vagy annak padozatában is. Ez egyszerűen döbbenetes. 2001 és 2003 között nagyon sok területen megjelent ez. 1998 óta tudott a város arról, hogy mérgező ez a terület. Polfer asszony, az akkori polgármester 1999-ben állapította ezt meg, aztán 2000-ben, de Luxemburg városa építési engedélyt kapott. Az új polgármester Paul Helminger úr volt ekkoriban sem tisztították meg ezt a területet. 2002-ben körülbelül 60 lakos esetében diagnosztizáltak látási zavarokat, légzési problémákat, memóriavesztést, illetve orvérzést. Egyszerűen botrányos volt ez a terület, hosszú ideig az újságokban is szerepelt. 2014-ben Korcselli úr került a bíróság elé, aki az épület tulajdonosa volt, mert a hulladékot nem tisztították. Az Alfin csoport vette meg tőle 2015. március 26-án ezt az épületet, amikor is a városi tanácsnokként Paul Helminger nevét kell megjelenítenünk. 2015. június 29-én Polfer asszony, mint polgármester hagyja jóvá azt, hogy lehet építkezni itt. Akkor kezdtek el mindannyian a lakók közül tiltakozni, levelet küldtek a polgármesterasszonynak, a környezetvédelmi miniszterasszonynak, az ombudsman két levelet küldött 2016 és 2017 ben Polfer asszonynak, de senki nem válaszolt. Közben petíció született. 2017 tavaszán megkezdődtek az építkezések, de szabálytalanul semmi információ, semmi átláthatóság, elárasztotta a víz ezt a területet, állandóan por szállt a levegőben, erre panaszkodtak a lakosok, a bontás során eh, egyáltalán nem locsolták eh, a területet, és kirobbant a botrány. 2017. június 30-án eh, Mark Angel úr a egy kérdést adott, kérdést fogalmazott meg Polfer asszonynak az átláthatatlanság miatt ezen Polver Muhl projekt témájában. Válaszában azt állította, hogy semmiféle panasz nem volt, tehát semmi átláthatóság. 2017. július 4-én, mindjárt vége, Serge Wilms képviselő tett fel egy kérdést a, az építkezési terület, a vizek szennyezettségét illetően, illetve preventív intézkedések vonatkozásában. Szeptemberben született meg a válasz a Környezetvédelmi és Munkaügyi Miniszter részéről. Egyáltalán nem volt meglepő. Az ottani lakosok egészsége nem az ő felelősségi körük. Akkor már teljesen reménytelennek érezték magukat az ottani lakosok, úgyhogy 5 percben ennyit tudtam elmondani önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bizottság kapszót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, megint én leszek. Az előző két petícióban elvi kérdésről esett szó. Itt nem, ez egy egyedi eset az EU-s jogszabályok megszegését illetően. A bizottság érti a kérvényt beadónak a fenntartásait az egészségre gyakorolt káros hatásokat illetően. Ebben az adott esetben az, hogy történt a jogsértés, az EU-s jogszabály megsértése, ezt a nemzeti hatóságoknak kell kivizsgálnia azért, mert hatékonyabban megtehetik, mint maga a bizottság, hiszen a nemzeti hatóságok ismerik a helyi helyzetet és a helyi hatóságoknak a döntéseit. Így aztán figyelembe véve, hogy milyen információt kaptunk a petícióból, nem tudjuk egyértelműen megállapítani, hogy megszekték volna az EU környezetvédelmi jogszabályait, és strukturális problémának nem tűnik ez a probléma, így a bizottság nem szeretné nyomon követni ezt a petíciót. Köszönöm, megadom a szót a kollégáknak. Szerintem ez egy nagyon egyértelmű eset, úgy tűnik, hogy nincsen egy rendszer probléma az EU-s jog megsértésével kapcsolatban, és a bizottság gondolja úgy, hogy a nemzeti hatékonyságoknak kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Én úgy gondolom, hogy azt is láttuk, hogy a kormányok az elmúlt időkben nagyon együtt működő képességre mutatott hajlamot, Úgyhogy én azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Senki sem mond ellent. Rendben. Akkor ezt tesszük. Következő petíción következik. az 581-es petíció a veszélyes orvosi hulladékok elégetésre való begyűjtése Romániában. A kérelmező annyira elveszett, hogy még Belgiumban sincs, Romániában van még mindig lemaradt a repülőről, úgyhogy neki nem tudunk szót adni, de foglalkozunk ezzel a petícióval, Diaz del Castillo úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Alapvetően két dologról van itt szó. Az egyik. A román kompetens hatóságok megfelelő intézkedéseket tettek, még büntetéseket is kiróttak, azokra, akik a veszélyes orvosi hulladék elégetésével kapcsolatban megszekték a szabályokat. A második megjegyzésem az, hogy szerepel ebben a petícióban, hogy maffiózó tevékenység és korrupció is belejátszik ebbe a szabálysértésbe. Ezekben az ügyekben azonban a nemzeti hatóságok, a kompetensek, nem a bizottság, úgyhogy hozzájuk kell fordulni ezzel az ügyel. Általános szabályként a bizottság emlékeztetne arra, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy az EU hulladék jogszabályokat betartassák és jogorvoslatot nyújtsanak. Én és a bizottság. Azt gondoljuk, hogy a helyi hatóságokat kell bevonni ebben az ügyben. Köszönöm. Elnök, akar -e valaki az ügyben szót kérni? Senki? A kérelmező küldött nekünk fotókat arról, hogy állítólag azon illegális orvosi hulladék lerakás látható. Romániában a média foglalkozott ezzel az ügyjel, és tényleg ez egy olyan helyzet, ahol a bizottság nem mondhatná azt, hogy a román hatóságok ne léptek volna, úgyhogy azok az inspekciók, amiket helyben folytattak. Maga a kéremező is kérte ezeket. És a kérelmező pontosan ezt mondja, hogy annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy megszegik a szabályokat, nem történik semmi, úgyhogy kollégák, ez egy nehéz helyzet. Lezárjuk, nyitva tartsuk, attól függ, de önöknek kell döntenie. Okay, if, if nobody... Elnök. Igen, megpróbálok segíteni egy kicsit. Nekem úgy tűnik, hogy a kérelmező nem tudott itt lenni, de rajta kívül álló okoknál fogva, úgy tűnik közlekedési okoknál fogva, úgyhogy jobb lenne, ha nyitva tartanánk a petíciót, utána néznénk az információknak, és aztán újra találkoznánk, esetleg koordinátori szinten hogy nyitva tartsuk a petíciót, vagy sem, de mi szerettük volna hallani a kérelmezőt. Nagyon nehéz ezt így megítélni, különösen, hogy román kollégák közül senki nincs itt. Én nem érezném helyesnek, ha lezárnánk ezt a petíciót, hiszen a kérelmező önhibáján kívül nem tud itt lenni. Én is így érzem, egyrészt azt gondolom, hogy ha a kéremezőn nincs itt, hát nincs itt, zárjuk le, de más részről kicsit óvatosabban kell eljárunk. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, és kérdezzük ki a felelős román hatóságoknak a véleményét, és Lehet, hogy nem illegális a helyzet, legalábbis a bizottság szerint, de azért azt sem mondhatnánk, hogy az EU-s normáknak megfelelne. Úgyhogy tudatosítsuk a bizottságban és a kérelmezőben, hogy követjük ezt az esetet. Rendben, köszönöm a bizottságnak ezzel kapcsolatban az információkat. Akkor délelőtre ennyi lett volna, és délután fél háromkor találkozunk. Persze most átmegyünk a meghallgatásra. Melyik terembe? Menjenek föl az ötös szintre a lifttel, és ott megtalálják a termet. And the meeting starts at 11.50. És 11.50-kor kezdődik ez a meghallgatás. Úgyhogy van 18 percük, hogy odaérjenek. Köszönöm.